kollégák lehetőséget kapnak a magyarázatra. Először is a Fernández de Pré jelentésről van szó, Posztusír kolléga, Vně vedete schůzi aby zde zazněl opačný hlas a nyní k samotnému vysvětlení. já jsem podpořil Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy rendkívül hatékonyan elnököl. Egyébként, ami magát a költségvetést illeti, és a 10 milliárd eurós növelést, ezt én megszavaztam, igennel szavaztam, mert a szavazatársaságban ezt várják. A szavazók azt várják, hogy több pénz jusson a biztonságra, a migrációs politikára. Az teljes mértékben egyértelmű, hogy a jelenlegi kontextusban igenis több pénz kell majd a külső határok védelmére is, és az olyan ügynökségek működéséhez, mint amilyen a Frontex hogyha nincs több pénz, akkor egyszerűen nem tudjuk garantálni a biztonságot itt Európában. Annak is nagyon örülök, hogy növekedtek a források a fiatalok képzésével és tanulásával kapcsolatban. Véleményem szerint ez is rendkívül fontos. Itt különösen az Erasmus programra gondolok. Az oktatás a legjobb út arra, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogy az Európai Unió igenis jó valamire. Köszönöm, Poszpisil kolléga. Kolcsak kollégát nem látom, jár kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hálás vagyok, hogy a 2016-os költségvetést elfogadtok, és így dolgozni tudunk rendesen. Ez az egyik történet másodszorban a mezőgazdasági bizottság tagjaként szeretnék egy kicsit panaszkodni, ugyanis a költségvetési bizottságunk, az Agrárbizottság összes javaslatát elutasította, nem csak azokat, amelyek pénzbe kerültek, hanem azokat a javaslatokat is elutasította az Agrárbizottság részéről, amelyek nem kerülnek pénzbe, ez bosszant engem némileg, és kérem a kollégáimat, hogy egy kicsit komolyabban vizsgálják a mezőgazdasági bizottság jó javaslatait, és akkor így értékeljék, és szerintem akkor még még könnyebben tudnám megszavazni a következő költségvetést. Köszönöm, Jár úr, kincs kolléga. Köszönöm szépen. A 2016-os költségvetés elfogadásával, szavazás megszavazásával egy hatékonyabb gazdálkodás mellett tettük le a garast, a 36. cikk azt tartalmazza, hogy a szakbizottságok háromszor tanácskoznak legalább a hatékonyabb forrás felhasználásról, ezt üdvözlendőnek tartom. Rendszeres felülvizsgálatunk is lesz a költségvetés kapcsán olyan értelemben, hogy megvizsgáljuk, mennyiben sikerül elérni a költségvetési célokat a regionális, a kohéziós és a szociális alapot. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy itt némileg csökkentek az összegek, ez nem túl pozitív, de összességében a pozitív aspektusok túlsúlyban vannak, ezért szavaztam meg. Köszönöm, Mamikins kolléga, Henen kolléga. Visszavonta, ezzel lezárjuk a szavazatmagyarázatokat. Egy következő, a felére Tajler jelentés Polcsák kolléga, miközben ő nem jött vissza, ezért jár kolléga kapszót megint egyszer. Köszönöm szépen. Először is dicsérni szeretném a felelős szakbizottságot, amelyik itt kiváló jelentést készített. Sokan nem értettek egyet az elején, hogy valójában miről is van szó, hogy nem túl politikus -e ez. A az eredmény ennek ellenére jó, azt gondolom, és azt gondolom, hogy a kérdéseket, ha adóügyről, ha adóigazságosságról beszélünk, akkor ezt a mm, témát tovább kell vinnünk Örülök a bizottság további munkájának ezen a területen, és várom a jó eredményeket. Köszönöm. Köszönöm. Kelly kolléga. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy ön, mint mindig, remekül elnököl és inkább jó, vagy szerintem jobb egy Speedy González típusú elnök, aki, mint aki rettenetesen lassú, és csak nyújtja a szavazást, mint a rétes tésztát, de mondjuk részletekbe azért nem mennék bele. Mi nemmel szavaztunk bizonyos megállapítások ellen, illetve a végleges jelentés ellen is. Az én országom számára ez rendkívül fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy túlmegy a saját hatáskörén ez a jelentés, például, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy a bizottságnak bizonyos nyomozásokat le kellene folytatnia. Én úgy gondolom, hogy ez nem ennek a jelentésnek a kompetenciája, ráadásul az adóval kapcsolatos kérdések tagállami hatáskörbe tartoznak. A CCCTB bevezetése nem a mi érdekünk, ezért nemmel szavaztunk a jelentés ellen. Összetoljuk, hogy ez meglehetősen rossz irányba vezet minket. Köszönöm. Köszönöm, Kelly kolléga. Mamikins kolléga. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozni tudok azon kollégákhoz, akik az ön munkáját elnök ként dicsérik. Ami az adóügyeket illeti, egy hatékonyabb, igazságosabb adópolitika mindenképpen alapját alkotja a gazdasági stabilitásnak minden egyes országban. Az Európai Unióban nem rendelkezünk olyan gazdag erőforrásokkal, természeti erőforrásokkal, hogy adók nélkül megéljünk. Tehát van társasági adó, jövedelemadó, áfa, egyebek. Egyszerűen szükségünk van az adóbevételekre, de aki tisztességesen dolgozik, annak megfelelő bért kell kapnia, méghozzá egy olyan fizetést, amely lehetővé teszi, a saját és a családja megfelelő eltartását. Az adókat is meg kell tudni fizetni a munkaadók és a munkavállalók számára is, de összességében a dokumentum helyén való, ezért megszavaztam. Köszönöm, Mamikins kolléga. Bajlen kolléganő, nincs itt, Poszpisil kolléga pane předsedající já jsem se zdržel u této zprávy Én úgy döntöttem, hogy nem fogom támogatni, és ezért tartózkodtam. Ennek oka, hogy ahogy az előző hozzászóló is már elmondta, rendkívül nehéz a CCTP-t közvetlen adóval támogatni, és különösen a vállalati adót. Én amellett vagy, én egy középjobb pártot képviselek, amelynek az a célja, hogy a közvetlen adózással nem vonjuk össze az adókat, és én ígéretet tettem, hogy az közvetlen adózás, az egyenes adó a nemzeti hatáskörben tartását fogom támogatni. És a különböző adórendszerek vannak az Európai Unió tagállamaiban, és ez kedvező mindenkinek. Nyilvánvalóan a tisztességtelen versenyt azt vissza kell fogni, mint hogy egyes országok ebben részt vettek, például Luxemburg. Köszönöm, Poszpisil kolléga, Hennen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A fő korlát, amikor egy a kormány adót akar emelni, a nemzetközi verseny. Emelheti valaki az adót egy bizonyos határig, és aztán utána a pénz elkezd más joghatóságok területére áramolni. Tehát egy, és ez egyre igazán iga, igazabb, miután a tőkemozgást az új technológiák megkönnyítik. Erről lehet panaszkodni, megpróbálhatunk jogat alkotni, de megállítani nem tudjuk. Egyetlen módon lehet ezzel megközdeni, hogy ne legyen jövedelem kiesés az adókikerülésből, hogyha a saját adórendszerünket vonzóbbá tesszük ami az alap érvem az adóharmonizáció ellen. Minél jobban központosítunk, minél egyformább az adókulcs, annál inkább elveszük a kormányoknak a lehetőséget, hogy betekintésük legyen és készben tartsák a dolgot. A harmonizá, az adóharmonizáció mindenképpen egy lefelé harmonizálást fog jelenteni. Köszönöm, Henen kolléga. Most pedig Arnott kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem ez alapvetően azt mutatja meg, hogy külön két probléma van az Európai Unió tagsággal. Van a fatalista megközelítés, és el kell ismerni, hogy az uniónak a, próbál egységesen fellépni, de ugyanis a az adóharmonizációt is ez megkövetelné, nagyobb központosítást, és e, valakik ezt támogatják de ez nem az az álláspont, amit én személy szerint osztok. A másik álláspont, hogy azt mondjuk, hogy hogy mint ahogy az Egyesült Királyság is, hogy jobban vagyunk, hogyha egyedül vagyunk, és a saját gazdaságunkat mi kezeljük. Jó szomszédok akarunk lenni az Európai Unióval, de nem akarunk egy európai kormányzatot. Amit nagyon nehéznek találtam, az a harmadik utas megoldás, hogy egy kicsit úgy benne is legyünk Európában, de ugyanakkor meg ez nem tisztességes, a Európa hát felmaradó részével nem tisztességes az, egyes, az, Unió, az Egyesült Királysággal sem, vagy benne vagy vagyunk, vagy kint. Szóval Köszönöm, Arnett kolléga. Ezek voltak a szavazat magyarázatok a Ferére Tajrer jelentéshez. Most pedig Dáti kolléganőnk jelentéséről következnek a magyarázatok a radikalizáció és a toborzás megelőzése a terrorista szervezetek esetében a téma. Parancsoljon. González kolléganő. Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek, mert ö, olyan szimptomákra központosít, a szimptomákra összpontosít, nem pedig az okokra. A jelentés azzal foglalkozik, hogy milyen ö, szociális társadalmi ellenőrzés legyen, illetve milyen visszaszorító intézkedések. Ö, ez egyszerűen a szabadságunkat teszi tönkre, és nem jó, hogyha a veszély vagy a félelem ellen még nagyobb félelemmel küzdünk. Magarini az őhoz és Schulz úrhoz is el kell küldeni a delegációnkat, és csak a megfelelő intézkedésekkel lehet, meg kell erősíteni a kohéziós stratégiákat, a szociális befogadást azért, hogy ezzel küzdjünk a radikalizálódás ellen. Az oktatás az, ami alternatívát kínálhat a jövőben, annak érdekében, hogy egy egységes és szolidáris társadalmunk legyen. Köszönöm, González kolléganő, Gil, Gil kolléganő éppen az utolsó pillanatban érkezik. You can speak from... beszélhet bárhonnan. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést. Én támogattam ezt a jelentést, mert meggyőződésem, hogy a radikalizálódás az egyik legnagyobb kihívás korunkban 5000 e, olyan állampolgár van, az, akik az Unióból elmentek, hogy terrorista e, szervezetek mellett e, küzdjenek Irakban és Szíriában. Mi pedig kullogunk az események után. A radikalizálás az Egyesült Királyságban, Belgiumban vagy Franciaországban is megtalálható meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Nyilvánvaló, hogy az uniónak a fellépése mindenképpen jelentős hozzáadott értéket képvisel, amikor a radikalizálódás visszaszorítását célozzuk meg. És az is kétségtelen, hogy ezek a dolgok nem állnak meg az országhatároknál. A szociális médiák és a, a médiák azt eredményezik, hogy a társadalomtól elszigetelten radikalizálódnak. A tagállamok egyszerűen nem képesek ezt megfelelően kezelni maguk, viszont az Unió meg tudja. Igazi megoldásokat kell találnunk, anélkül, hogy a polgári szabadságjogainkat ne tegyük kockára, és ne szüntessük meg az alapjogokat. Köszönöm, Gil kolléga. Maulu kolléga nincs itt, ezért Obermeier kolléga. Köszönöm, elnök úr. A párizsi terrortámadások a csúcspontját, a szomorú csúcspontját jelentik az iszlám terrornak, és nem kell titkosszolgálati szakértőnek lenni, hogy valaki ezt megjósolja, hogy ez bekövetkezik. Most határozott fellépésre és őszinteségre van szükség, azonban ez a jelentés sem nem határozott, sem nem őszinte, nyomát sem látjuk ennek visszafogták magukat, tartottak attól, hogy nevén nevezzék a dolgokat, az iszlamizmust, az emberek életét Európában nem fundamentális zsidók vagy keresztények veszélyeztetik, hanem az iszlám hívői, fundamentalista hívői, és ez ellentmond a politikai korrektségnek, de úgy tűnik, hogy a jelentésen vállalta ezt fel. Ha az Európai Unió politikai vezetése az ellenfél megnevezésében nem elég határozott, akkor hogyha azt mondják, hogy újra integrálni kell a visszatérőket, akkor már most letettük a fegyvert. Köszönöm szépen, Obermeyer kolléga. Csak hogy tisztázzam, az előadó Dáti kolléganő. Poszpisil kolléga pane předsedající já jsem tuto zprávu také s radostí podpořil. köszönöm szépen én nagy örömmel támogattam ezt a jelentést mert meggyőződésem hogy a radikalizálódott állampolgárok problémája rendkívül komoly probléma. egyes országok nem tudnak megküzdeni ezzel a problémával és körülbelül 5000 e, európai olyan valaki dzsihadista és dzsihadisták oldalán e, harcolt illetve vissza akarnak jönni. nem jöhetnek vissza az európai unióba mert veszélyt képeznek potenciális terroristák. Nagyon konkrét dolgokat láttam a jelentésben, mint például az, hogy a PNR adatok a megoldás lehetne, erről már ugye régóta van szó, és nagyon örülök, hogy ebben sikerült megállapodni, hogy az bűncselekménynek számít, hogyha egy állam, Európai Uniós állampolgár eh, terrorista szervezeteknél eh, részt vesz kiképzésben, és ott eh, folytat tanulmányokat. Ez fontos, hogy Európa jobban legyen védve. Köszönöm, Poszpisli kolléga. Polcsak kolléga nincs. Sógor kolléga. Dankeschön, ich werde auf Englisch. Angolul fogok beszélni. Az első és legnyilvánvalóbb reagálás a párizsi támadásokra az, hogy megvizsgáljuk a saját biztonsági rendszerünket. Biztos, hogy jobb információs rendszerre, jobban ellenőrzött határokra van szükség, és hatá sokkal hatékonyabb adatcserére ezért fontos, hogy azzal is számolni kell, hogy ezek a ö, európai állampolgárok követték el, akkor onnan kell kezdeni, hogy meg kell azt ö, értenünk, hogy miért fordulnak európai állampolgárok több ezren az e, szélsőséges erőszak irányába. A jelenlegi ö, intézkedések nem elegendőek az extrém, a szélsőségesség leküzdéséhez. Ö, az egyik leg sikeresebb program Wilmotban, Belgiumban volt a radikalizálás ellen. Ha azt akarjuk, hogy kevesebben esenek a terrorista szervezetek kezébe, akkor a családot, a szélesebb közösséget kell megcéloznunk azért, hogy a beszervezők itt ne tudjanak teret nyerni. Köszönöm, Sógor kolléga, Jár kolléga. Köszönöm, elnök úr. Ijesztőek a számok. 5000 európai harcol Irakban és Szíriában a saját értékek ellen. Olyan emberekről van szó, akik az Európai Unióban nőttek fel. Tulajdonképpen alapvetően lehetőségük van, hogy demokratikusan változtassák meg a dolgokat, ha nem tetszik nekik valami, de ők a terrorizmus mellett döntenek ezért aztán foglalkoznunk kell a témával. Szerintem a jelentés kiegyensúlyozott, magától értetődő, hogy a szociális feltételeket meg kell változtatni. Másrészt viszont tudjuk, hogy a környezet alakítja az embert, de akkor is, ha minden jó, minden jól működik a környezetben, akkor is vannak gonoszok, valahogy az emberhez hozzátartozik a gonosz is, és ezért aztán törvényi lépésekkel is fel kell tudni lépni, és ehhez európai válaszra van szükség, európai megoldásokra van szükség. Végül azt kérem, hogy elég jelentés született, már hajtsuk végre őket. Jó, kérem a tagállamokat, hogy a szükséges pénzügyi eszközöket bocsássák rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm jár kollégának. Kelly kolléga. Ukrán eh, eh, Mi megszavaztuk ezt a jelentést a frakciómmal, és ez evidencia volt. Az egyik dolog kérdése eh, merülhet fel, a terrorista támadások Párizsban megmutatták, hogy valamennyien veszélyben vagyunk bárhol legyünk is a világban. A nyugat viráti világ az ISIS-nek a célpontjává vált. Különböző videókat látunk, amelyeket most jelentettek meg. Arról beszélnek, hogy a, tiz, a 60 országot jelölnek meg az én hazámat is, amelyek a, az ördög szövetségét alkotják. Együtt kell fellépnünk, keményen kell dolgoznunk, és különösen meg kell erősítenünk a külső határainkat és nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy 660-an mellette szavaztak a jelentésnek, és remélem, hogy hasonló irányban fogjuk folytatni. Köszönöm, Kelly úr. Nekov kolléga. Köszönöm szépen. A legutóbbi párizsi és a mali támadások azt mutatták meg, hogy a terrorizmus nem veszi figyelembe az államhatárokat vagy a nemzethatárokat, és globálisan egységesen kell fellépnünk európai szinten. A megelőzésre kell koncentrálnunk, és ezért nagyon örülök a Párizsi konvenciónak, amit az oktatási miniszterek hívtak össze, hogy az európai és az emberi értékekre kell koncentrálni, mint például a szabadság, a diszkrimináció elleni küzdelem oktatáson keresztül, méghozzá a lehető legfiatalabb kort kortól. Nehéz időket élünk, és a befogadó oktatásra kell koncentrálnunk, ami felelős állampolgárokat, toleráns állampolgárokat hoznak létre, akik ugyanakkor kritikusan tudnak gondolkodni. Az intézmények erre összpontosítanak, és fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogy hogyan tudják az információ értékét is megítélni, például az interneten, ezáltal kevésbé lesznek sérülékenyek. Köszönöm. Köszönöm. Nekov kollégának, Mamikins kolléga. Köszönöm szépen. Egyszerű a kérdés. Miért éppen Belgium, illetve más EU tagállamok eh, válnak eh, célpontjává a terroristáknak? Miért eh, ők lesznek a góc Európában, a terrorizmus szemében. Európa végül is a saját értékeinek áldozatává válik. Ezt nem lehet tagadni szerintem. Nem tehetjük lehetővé továbbá, hogy a terroristák visszaéljenek a saját értékeinkkel, és ez alapján hajtják végre a merényleteket. Gondolni kell a határokra, a biztonsági intézkedésekre, ugyanis ha ezek hiányoznak, akkor az merényletekhez vezet, ahogyan látjuk. A titkos szolgálatainknak jobban kell kommunikálniuk és együttműködniük a partnereikkel. Köszönöm mami Kinsz kolléga, Hennen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha azt akarjuk, hogy az itt letelepedettek és gyerekeik integrálódjanak, akkor kell, hogy legyen mibe integrálódni azonos célok, a közös hazafiság valamennyi állampolgára ki kell, hogy terjen. De mit látnak az emberek? Európában nőnek fel, és látják, hogy van egy ideális nemzetállam, és a nemzeti identitás az veszélyesé válik. Egy marokkói gyerek, marokkói gyerek aki Molenbékben nő fel, annak milyen tapasztalatai vannak? Minden egyes alkalommal frusztrálódik, amikor kapcsolatba kerül, rasszizmussal, kizsákmányolással találkozik, a két belga nyelvi közösséget látja, akik nem önmaguk sem tudnak egy federatív államba integrálódni, és ezekben a közösségeken belül vannak még további kisebbségek, és az erősebb határ az identitást nem erőti. Tehát nincs más, mint megoldás számukra, mint hogy elmenjenek ebbe az irányba. Köszönöm, Henen kolléga, Coburn kolléga. Elnök úr, tehát azt szeretném mondani, amit ön mondott, hogy az egész rendszerről van szó. Nagyon túl gyorsan mennek a dolgok, és ami e, félelmetes ebben a kérdésben, a ö, szabadság ö, eh, rendelkezések gyorsabban eh, nőnek, mint a az egyéb ö, elemek. Nagyon sok mindent kellene tenni, tehát lehet, hogy kevesebbet kellene ö, ki, célul kitűzni, és többet tudnánk elérni. Azt is látom, hogy a baloldal és a liberálisok a ö, saját hibáikat, a ö, nyitott kapukat, azt ö, egy autoriter, gyors jogalkotással akarják kompenzálni Szerintem ez nem érdekel senkinek, sem az európai szabadságnak sem. Tehát két dolog kerül itt fenyegetésre. A nagyon gyors jogalkotás, amit nem gondol, nem végig gondolt, a másik pedig, hogy a baloldal a hibáit most azzal akarja kompenzálni, vagy elfedni, hogy autoriter erőszakos törvényeket vezet be. Köszönöm, Kóber kolléga, Árnett kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr a 96-os oktatási törvény azt követeli az Egyesült Királyságban, hogy politikai-neut semleges szempontból történjen az oktatás. Vannak aggályaim a jelentés miatt, mert a 25. bekezdésnél volt egy módosítás, amely azt tartalmaz, hogy a tagállamok feladata, hogy garantálják, hogy oktatási rendszerük az EU értékeit támogatja és segíti elő ez eh, nem gondolom, hogy a brit kormány feladata, hogy politizálja a mi oktatási rendszerünket ilyen módon. Azt gondolom, hogy alapvetően ö, eh, meg kell határozni, hogy ö, eh, mit oktassanak az iskolákban, és hogy, de hogy értéksemlegesen. Ezért, amit kollégám is mondtak, szükségesnek tartottam, hogy ellene szavazzak ennek a jelentésnek. Köszönöm, Harnett kolléga. Most pedig utolsóként Etheridge kolléga. Thank you. I've just voted... Köszönöm. Nemmel szavaztam a radikalizálás és terrorista szervezetek megelőzése című jelentés kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy az Európai Unió miért nem képes megoldani a problémákat. Nagyon sok dologról vitázunk, megpróbáljuk feltárni, hogy mi az oka a terrorizmusnak, azért, mert túl keményen bánunk velük, vagy a migráció miatt. Mindenki megpróbálja megérteni, hogy miért, de mindig elmegyünk a valós probléma mellett. Ugyanis mondjuk ki, hogy ennek a tömeges migrációnak azért valami köze mégiscsak van a terrorizmushoz. Legyünk most az egyszer politikailag inkorrektek, és mondjuk ezt ki. Szerintem rendkívül nevetséges volt ez az egész szavazási rész, mert mindenki tartózkodott, utána nemmel szavazott, szóval ez egy teljesen értelmetlen szavazás volt. Köszönöm, ezek voltak a magyarázatok a DATI jelentéssel kapcsolatban, most pedig a Christensen jelentés következik, az EU stratégiai kerete a munkahelyi egészség és munkahelyi biztonság kérdésében 2014-2020 között. González Peñas kolléganő. Coincidimos con el diagnóstico del Egyetértünk azzal a diagnózissal, ami ebben a jelentésben szerepel nagyon sok munkahely bizonytalan, sok esetben követhetetlen alvállalkozókhoz kerülnek az elvégzendő munka feladatok. A munkafeltételek nagyon sok esetben rosszak, munkavállalóink egészsége is hagy kívánni valót maga után. Hogyha megnézzük a legutóbbi esetet Asturiában, amikor egy cinküzemben higanymérgezést kapott számos munkás, akkor egyértelmű, hogy egészségügyi kérdésekkel kell szembenéznünk, emberi kérdésekkel, de gazdasági kérdésekkel is, hogy ne veszítsük el versenyképességünket a világpiacon. Számos tekintetben javítanunk kell a munkahelyeken, és a munka feltételeken is. Véget kell vetnünk annak, hogy a nőknek kettő vagy három munkahelyen, dupla vagy tripla műszakban kelljen dolgozniuk azért, hogy eltarthassák a családukat, családjukat. Sulce kolléga. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontos és helyes az EU 217 millió munkavállalóra nézve egy új stratégiai keretet hoz létre a jobb egészségügy és biztonság érdekében a munkahelyeken 2014-20 között számúra döntő jelentőségű volt, hogy három pontot vegyenek figyelembe. A munkahelyi betegségek megelőzése és hogy a szabályokat jobban végrehajtsuk. Az véleményem szerint fontos az, hogy a több mint 20 EU törvény, ami már megvan mellett végre a munkavállalók érdekében jobb végrehajtásra számolhassunk, csak ha ez sikerül, akkor beszélhetünk új szabályozásokról, ugyanis a vállalatok azok, amelyeknek itt közre kell működniük, a kis és középvállalatok azok, amelyeknek bánniuk kell a szabályozási tömeggel, és szerintem a legjobb gyakorlatok megoldása helyes út. Azt gondolom, hogy a jelentés jó egyensúlyt talált a munkai védelem és az egészség témájában. Köszönöm szépen. López Permejo, kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkahelyek egyre bizonytalanabbak a munkaidő nem megfelelő mintát követ. A szerződéseket nem újítják meg olyan módon, ahogy belépéskor megígérik, sok esetben munkahelyi betegségekkel kell szembenézni. Nálunk Spanyolországban igencsak reformra szorulna a munkaerőpiac. Elindultak új kezdeményezések, elindultak munkahelyi egészségi és biztonsági cselekvések, de ez még nem elég az ebben a, ebben a tekintetben egyáltalán nem lehet csökkenteni a forrásokat. Az endokrin rendszert károsító anyagokra külön oda kell figyelnünk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös felelőssége az, hogy ne csak bizonyos egészségügyi problémákra figyeljünk oda, hanem mindegyikre. Az azbesztel kapcsolatban elindultak a megfelelő intézkedések, és nagyon sokan kártérítést is kapnak, de a szilikózis vagy más problémák esetében még nem jutottunk el idáig. Köszönöm. Sógor kolléga. Raising labor standards and the... A Foglalkoztatási normák növelése és a munkahelyi egészség növelése mindannyiunk érdeke, és a versenyképességet is szolgálja. Ezen kívül a társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatóságát is elősegíti a társadalom egészének szempontjából fontos, hogy megfelelő szabályok legyenek, megfelelő biztonságot tudjunk garantálni a foglalkoztatás területén, és függetlenül attól, hogy mekkora vállalkozásnál dolgoznak. Minden egyes munkavállalót meg kell védeni, és különösen néznünk kell a kitett csoportokat, a migráns munkavállalókat, a kis és középvállalkozásokat, hiszen nekik nehéz megfelelni a biztonsági és egészségi követelményeknek. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, amely a fekete munka ellen nagyon keményen fellép, ugyanis a fekete munkások leginkább kitettek a munkahelyi baleseteknek és egészségkárosodásnak. Köszönöm, Sogor kolléga, jár kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, Schulz kolléga szívemből beszélt, amikor hozzászólt. Ennek ellenére ez egy tipikus jelentés, amit egyrészt csak megszavazni lehet, az összes dolgot helyesen említették meg, a balesetvédelem, a munkavédelem, ezt európai szinten kell szabályozni, ez teljesen helyes, de arra is ügyelni kell, hogy ne vezessen túl sok bürokráciához, túl nagy bürokráciához, ami a kis és középvállalatokat túlságosan leterheli. És hogyha a legjobb gyakorlatokról beszélünk, akkor itt nem a bürokrácia legjobb gyakorlataira törekszünk, hanem a végrehajtásra. Összességében erről van szó, erre hívom fel a figyelmet a kollégák számára, akik a szakbizottságban dolgoznak. Azt mondom, hogy ha az a jó dolog, amit el akarunk érni, azt ne tegyük tönkre a bürokrácia tömegével, mert szavahihetőségünket veszítjük el mert akkor erősítjük az Európai Unió szembeni szkepticizmust. Köszönöm, Jár kolléga, Lundgren kolléga. Talman, vi har ju alldeles nyss röstat om eh, strategic... Köszönöm a szót. Megszavaztuk a jelentést az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos eh, stratégia esetében. Svédországban nagyon sok nemzeti jellegű döntés is megszületett annak érdekében, hogy a munkahely egészséget és biztonságot elő tudjuk mozdítani, és ebben a szakszervezetek is fontos szerepet játszottak. Nálunk nagyon magasak a foglalkoztatással kapcsolatos normák, ezért nem szeretnénk, hogyha ezt felvizezni és lefelé húzná az Európai Uniós szabályozás. Mindaz, amit nemzeti szinten elértünk, azt nem ronthatja el az Európai Unió, abban nem ütheti bele az orrát, és abban nem szólhat bele ugyanis minden esetben, amikor egy nagyon magas, nálunk nemzeti sztenderdet lefelé harmonizált az Európai Unió, ez mindig katasztrófához vezetett. Ezért nem kellene az EU-nak azt gondolni, hogy mindenhez feltétlenül jobban ért, mint a nemzeti kormányunk. Köszönöm. Kollégé. Köszönöm szépen. Lundgren kollégának Mamikins kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A stratégiai keret az Európai Unióban, amely a munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozik 2014 és 2020 között. Nos, ez egy olyan dokumentum, amelyre sürgetően szükségünk van. Olyan célokról beszélünk, amelyeket az évtized végére el akarunk érni. Szerepel itt az összes aspektus, ugye van jogi, pszichológiai aspektus, a versenyképességi tényezőket is figyelembe kell venni ami az eredményt illeti, arra számítunk, hogy a munkanélküliséget segítünk ezzel csökkenteni. Ami fontos dolog, minden embernek joga van a munkához, a munkához viszont jó feltételek is kellenek, jó körülmények. Lettországban, az hazámban jó eredményeket értünk el bizonyos területeken, itt ja, de egyes területeken javítanunk kell még. Köszönöm szépen Mamikins Henen kollégát már nem látom. Ezzel a magyarázatokat befejeztük a Krisztánál jelentéshez. 15 óráig félbeszakítjuk az ülést. Jó étvágyat kívánok mindenek előtt a szolgálatoknak, akik velünk maradtak. 15 órakor folytatjuk.